Mielőtt rátérünk a szavazásra, egy közleményem van. Mártin Schulz elnök úr kért engem, hogy tájékoztassam önöket arról, hogy egy új frakció jött létre, az EFDD október 20-án kezd működni, 2014. október 20-án 40 képviselő alkotja ezt az új frakciót, frakció létrehozására vonatkozó kérelmet. Az eljárási szabályzat 32 per 5-ös szabálya alapján benyújtották az Európai Parlament elnökének. Most pedig a szavazás következik. E, dziękuję bardzo. Jest to wyraz uznania. Mm, Nagyon szépen köszönöm. Remélem, hogy ezzel hogy ez